Sajnálom, neki kell látni a munkának, nem tudok mindenkit megvárni. Ma nagyon hosszú ülésünk volt, telt házzal, sportról volt szó. Remélem, hogy a többi téma legalább ilyen nagy érdeklődésre tart számot, akkor is, ha még nincs mindenki itt. Örülök annak a kevés kollégának, aki itt van, de ők nyilván nagyon érdeklődnek a témák iránt, amik ma vannak napi rendben. Örülök annak, hogy a bölcsek tanácsával, bölcse bizottságával folytathatunk eszmecserét. Nincsen tolmácsolás? kérdezi Pakaszony. Az első sorban sajnos nem működnek a készülékek. Ma reggel történt egy kis gond, ezzel kérem, hogy üljenek egyel hátrébb. Ott sem. Más, más nyelven beszélem franciául, nem fogod megérteni. Hát ha, ülj máshova. Esetleg a technikusok, akik hallanak vagy nem, gondoskodhatnak arról, hogy az emberek halljanak valamit. Megértette? Értetted? Nincsen semmi. Na, értetted? Nevertheless, wir fangen an. Wir freuen uns also... Tehát örülök annak, hogy itt üdvözölhetjük a bölcsek bizottságát. Áprilisban, 2010 áprilisában a bizottság hozta létre ezt a bizottságot. A digitális agendáért felelős biztos asszony hozta létre, és a kultúrás biztos asszony a bizottság több szakértőt kért arra, hogy terjesszenek el a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk legjobban boldogulni a digitalizáció korában. Mi a helyzet a digitális kérdésekkel, illetve a kulturális örökség megőrzésével. Mi a helyzet az Európeánával? Örülök annak, hogy itt van ma a három bölcs, nem a három király, a három, tehát nem a, a keleti három bölcs, hanem a francia, holland és német bölcs van itt körünkben. Örülök annak, hogy Nigeman asszony itt van, a német nemzeti könyvtár elnöke, az Európai Digitális Könyvtári Alapítvány igazgatója. Üdvözöljük! Maurice Levy úr, a francia reklám és kommunikációs cég elnöke, a Publicis vezető igazgatója. Publicis, ugye? Hogy mondom jól. Franciául Publicis. Jacques Dedecker író, aki eszéista és újságíró nincs itt? Á, ah, majd jön. Hm, úgysem ő kerül először sorra. A három bölcs online konzultációt zártak le, és október 28-án meghallgatást szerveztek itt Brüsszelben, és a, a konzultációs folyamatból a következő témákat szeretném kiemelni milyen lehetőségek vannak a digitalizáció finanszírozására, a PPP-kről is szó volt, illetve a szerzői jogokról és az engedélyezési eljárásokról. A jelentés, amelyet a Bölcsek Bizottsága hozott létre, az év végén kerül majd hozzánk, és tele vagyunk reményekkel és elvárásokkal, és örülünk annak, hogy betekintést kaphatunk ebbe a munkába. Mind a három bölcset arra kérem, hogy 10 percet használjon fel, és a legfontosabb eredményekről számoljon majd be. Akkor kezdjük. Lévi, Maurice Lévi úr, tessék, öné a szó. Beszélhet anyanyelven is, ha szeretne franciául fogok beszélni. Miután ma reggel, most egy, ugye reggel az egészséges testről, most az egészséges szellemről, lélekről szeretnénk beszélni, sok-sok kultúrával a fejünkben. Mint ön is kiemelte, a bizottság, illetve Krősz és Vasszilu biztos asszonyok kérésére megkezdtük a munkákat idén májusban, reflexiót, és most végéhez közeledik a missziónk, ha úgy tetszik. Nem tudom, hogy bölcsek vagyunk-e, azt azonban tudom, hogy ezt a problémát nagy naivsággal közelítettük meg, ő, őszinte ártatlansággal. Hatalmas ez a kérdéskör, nagyon sok arcú, van egy érzelmi, erőteljesen érzelmi, emocionális oldala is, hiszen itt van az európai kultúra és örökség kérdése. És ez azt hiszem a kultúra mélyét érinti, az európai emberek életének mély részeit érinti ez a kérdés. Nem tudom, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy megfeleljünk önök, az önök elvárásainak ma délután, de nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk ma az Európai Parlamentben, és örülünk annak is, hogy bemutathatjuk, hogy hol tartunk a munkánkban. Egy olyan küldetésünk van, amely nagy volumenű és több aspektust fed le. Beszélt röviden ezekről, ezeket nem fogom megismételni. Itt a finanszírozás kérdéséről van szó, a digitalizáció finanszírozásáról, arról, hogy hogyan lehet garantálni, hogy az Európeána nak legyen jövője, és hogy meghatározzuk, hogy milyen feltételek szükségesek a PPP-k esetében, a köz- és magánszféra együttműködése keretében. És arról is szó van ugye, hogy hogyan tudunk a digitális világban eljárni a szerzői jogok területén, illetve vannak olyan művek, amelyek úgymond árva művek, és nem hozzáférhetőek, aztán van egy nagyon fontos és nehéz téma, amely a hozzáférhetőséget illeti, a különböző pontok hozzáférhetőségét. Itt nem csak olyan aspektusokról van szó, amelyek kapcsolódnak egy konkrét országhoz. Májusban kezdtük meg munkánkat, nagyon mm, mélyrehatóan végeztük munkánkat, és amit felfedeztünk, egy kis félelemmel eltöltve, ami a kulturális és gazdasági aspektusokat illeti. Nos, hát arra jöttünk rá nagy megrettenéssel, hogy nagyon-nagyon fontos dimenziók ezek. Azok az elemek, most legyen szó számokról, vagy bármiről, ami a kihívásokat illeti kultúráink számára. Rengeteget tanultunk. A második dolog, mi alatt ezt a munkát végeztük, vannak más munkátok, amik alakulnak, méghozzá óriási léptékkel. Tehát szükség van arra, hogy gyorsan cselekedjünk. És nem egyszerű, és nem is magától értetődő ez a munka, ami előttünk áll. Hogy is kezdtük meg missziónkat? Az első dolog, nyitott szellemmel közelítettük meg ezt a kérdést. Nem voltak előbb ítéleteink, vagy előfeltételek, amiket meghatároztunk volna. És mindegy, hogy mely szereplő, mely országból érkezik, nem voltak előzetes ismereténk ezzel kapcsolatban, nem voltak szerzőkkel, kiadókkal kapcsolatban sem, semmilyen elő feltételek, amiket meghatároztunk volna. Nagy ambícióval közelítettük meg ezt a munkát, arról volt szó, hogy hogyan tudnánk válaszokat adni, tartalmakat, méghozzá, amelyek az összes érintett ágazatban érintett szereplőt érintenék. Olyan elveket szerettünk volna kidolgozni, amelyek könnyen alkalmazhatóak, és olyan megoldásokat kívántunk elővezetni, amelyek egyszerűek. A megközelítés vizionáros és pragmatikus volt, látomás vagy jövőképpel kívántunk rendelkezni, ez a világ állandóan változik. De pragmatikusak is akartunk lenni, hiszen vannak olyan valóságos tényezők, amelyeket figyelembe kell venni, és e, éppen ebben a szellemben készítettük el ajánlásainkat, amelyek ebben az irányban mutatnak. Ha úgy tetszik, erős elvek irányítják őket, de figyelembe veszik a valóságot. Ma nem vagyunk képesek arra, hogy nem tudjuk megmondani, meghatározni ezeket ajánlásokat. Szívesen válaszolunk a kérdéseikre. Mit is tettünk eddig? Mit is tettünk eddig? Konzultációt hajtottunk végre, vagy szerettünk volna nagyon átfogó konzultációt megvalósítani, szerettünk volna egy kérdőív alapján válaszolni nem akartuk a kíváncsiakat meghallgatni, hanem a valóban érdeklődőket kívántuk meghívni a konzultációra. Kérdőív alapján választottuk ki. Olyan emberekkel akartunk konzultálni, akiknek volt mondani valójuk, és akik kitöltötték az teljes kérdő évet. Az első meglepetés az a színvonalakba kapcsolatos, mármint pontosabban a bizottság kapcsolatban ezer, több mint 1200 részvevő volt, nem csak hagyományos lobbisták voltak, akik szóltak hozzá, és mi hálával tartozunk ezen lobbistáknak, de európai állampolgárok is elkezdtek minden országból, és elmondták aggajaikat, kérdéseiket. A második dolog, ön is említette elnök asszony, a közönség Pontosabban egy olyan nyilvános meghallgatás volt, száz részvevővel, amelyet közvetítettek, az interneten keresztül is lehetett nyomon követni. És nagyon is élénk, élő vita volt, valódi profikkal, akik valóban felvilágosítottak minket. Nem sajnáljuk egyáltalán sem ezt a pillanatot, nem fogjuk elfelejteni, nagyon érdekes nap és esemény volt. Aztán felvettük a kapcsolatot a miniszterekkel, a tagállamok minisztereivel, akik, amely, akik reagáltak az igényekre, a kérésekre, és több kérdésünket megvilágították, nemzeti aggályokra vonatkozó kérdéseket. Így mondhatunk most ebben a fázisban? Az első pont az az, vannak már olyan jelzések, a számokra vonatkozóak. Kértünk egy tanulmányt, készítettünk egy tanulmányt, egy angol szakértői csoport készíti ezt a tanulmányt. Néhány nap múlva elkészül ez a tanulmány, de most már néhány szám, számadatot is kapunk. És ha megnézzük a pénzügyi kihívást, hát valóban hihetetlen számokról is van szó. A szigort Ugye a pénz elvonásról beszélünk, ugye minden kormány szigorításokat vezet be a finanszírozás területén. Hiány van közpénzekből. Ez egy olyan kihívás, amely nagyon nehezen lesz megfogható, már mint ami a finanszírozást illeti. A digitalizáció finanszírozásánál lesznek gondok. És nagyon fontos kérdések merülnek fel ezzel kapcsolatban. Például, hogyan lehet szétválasztani hogyan, hogy tegyük a kurzort, úgymond. Az a kapcsolatban, hogy mi a helyzet a PPP-kkel, hogy lehet meghozni a határt vagy a vonalat. Hogy lehet egy olyan partnerséget idehozni, amely lehetővé, lehetővé teszi a kutrás tartalom ellenőrzését és a legnagyobb mértékű hozzáférést a lehető legnagyobb közönség számára, és hogy lehet egy időben elegendő ösztönzőt adni a ppp számára, annak érdekében, hogy valóban mindenki pénzt akarjon adni. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy nagyon nehéz gyakorlat lesz, ez a meggyőzés. Aztán van egy olyan kérdés is, a szerzői jogok, a copyright, illetve a fekete lyuk, a 20. század fekete lyuka, hogy lehet majd digitalizálni azokat a tartalmakat, ugyan lehet garantálni, hogy ezek a tartalmak hozzáférhetővé, hozzáférhetők legyenek mindenki számára. Itt van ugye a szerzői kérdése is. Sok mindent értünk el ezen a területen, elég konkrét elképzeléseink vannak, és ezekkel kapcsolatosan világos ajánlásaink vannak. Aztán van egy másik aspektus, amely az elengedhetetlen munkálatokat illeti, ezek az úgynevezett árva ö, művek vagy munkák, ezekkel kapcsolatban a helyzet sokkal bonyolultabb, mert a jogalkotás tagállamonként eltérő ezeket a műveket illetően. Aztán van egy másik aspektus, nagyon is lényeges aspektus, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert amint hozzáérünk a numerikus világhoz, egy olyan világhoz nyúlunk hozzá, amely állandóan mozog, változik, méghozzá olyan rá, sebességi rátával, amely nagyon-nagyon gyors, és um, jelentős befektetéseket kell végrehajtani, amelyeknek eredménye hamar elavultá válik. Tehát nagyon fontos kérdés ez. Ugyanúgy, mint az digitális művek aktualizálása. Ez a téma nagyon fontos, amelyen dolgozunk még, és az Európeána nagyon sokat foglalkoztatott bennünket. Tudni kell, hogy az Európeána egy olyan honlap, amely az online könyvek számát illetően a Googlehez közeledik, nagyságrendjét illetően. Ez egy másik téma, amiről majd szólunk nem nagyon vagyunk tudatában annak, ami már eddig elkészült. De több mint 1 millió 200 ezer könyvhez lehet hozzáférni az Európeána segítségével. A Google egy másfél millió könyv hozzáférését teszi lehetővé. Nem kell azt sem hinni, hogy annyira szegények lennénk ebben a tekintetben, hogy szegényesen teljesítenénk. Az utolsó fázisban több ülést tartunk, jövő héten lesz egy ilyen ülés. Egyet, együttműködöm uh, Jacques de Deckerrel és Elizabeth Nigemannal, és uh, a következő üléseket követően elkészítjük majd karácsony előtt a jelentésünket, és uh, a a téli szünet havas, esős napjain újra átolvassuk majd ezt a jelentést, és a végleges formáját megkapja majd Nelly Cruz és Vasilu asszony. Vasilu asszony, Andrúla, Vasilu, bonyolult, elnézést. Elnézést mondja a hozzászóló, hogy egy kicsit kerékbe törtem a biztos asszony nevét. Jövő januárjában készül el Vassziló asszony és Krősz asszony megbízásából készült tanulmányok végleges változata. Szeretünk volna egy picit hosszabb jelentést készíteni, viszonylag rövid lesz, de remélem, hogy minimális alapokat teremt ahhoz, hogy egy kis szerény formában megvilágítsuk ezt a hatalmas témát. Most pedig megadom a szót Elizabetnek és majd Zsáknak. Ők esetleg kiegészítik az én javaslataimat, vagy gondolatomat. Köszönöm szépen, Lévi asszony, most pedig megadom a szót Nigerman asszonynak, tessék. Um, Köszönöm szépen. Ezt nem is kívánom kiegészíteni. Egyszerűen köszönetet mondok a lehetőségért, ami kérdéseiket illeti, ösztönzéseiket, javaslataikat szívesen magunkkal visszük munkánk további részére. Hát akkor most a szerzőt is üdvözölhetem. Az imént már üdvözöltem, amikor nem volt jelen, tehát most önnek adok szót, de ön jobban is élhet a lehetőséggel. Csodálatos módon mindent elmondott elnökünk, és most ez egy szenvedéllyel eltölt különleges élmény és tapasztalat volt, és nagyon-nagyon sürgős ez a teendő, amit mi végrehajtunk. Nagyon sürgős, hogy ezt a kérdést felvetették most. Fel kell gyorsítani a gondolkodási folyamatot, figyelembe véve a fontos meghozandó döntéseket, és az önök szellemiségéhez közelően mi a szeretünk volna a feladathoz felnőni, és Levi úr szerintem nagyon helyesen mindent elmondott. Akkor pedig a kollégákkal megkezdhetjük az eszmecserét, csak hogy tudja, számos kolléga itt elől nincs jelen, de ők hátul ülnek, mert rosszak a mikrofonok. De kicsit üresnek tűnik, de azért, mert hátrébb ültek. Trüppel asszony, parancsoljon. Köszönöm Doris, köszönöm a szakértőknek, a Bölcsek Bizottságának. Az összes kihívást ön bemutatta Lévi úr, amelyel szembesülünk. Ez számunkra ösztönzés és a bizottság számára, hogy miért hívtuk egybe ezt a bölcsek tanácsát. Ez nem csak a kihívás nagyságát jelzi, hanem inkább azt próbáltuk megkeresni, hogy milyen megoldások vannak ezen bonyolult probléma kapcsán és ezzel is kezdem. Látom, hogy még nem értek a munkájuk végére, de ide-oda vizsgálták már a legkülönbözőbb kihívásokat és kérdéseket, ezért egy néhány kérdést megfogalmaznék, és egy pár ideiglenes válaszban reménykedem. A politikai vita egyik része, most, ami a közvélemény elvárásait illeti, ez Európeánával kapcsolatban, hogy lehetőleg az európai kultúra teljességéhez, örökségéhez férjünk hozzá. Ez jogi kérdés is, és persze ide tartozik a szerzői jog, egészen más a rendszerünk, mint az Egyesült Államokban az ő copyright modelljük és a fair use-zal más utat járnak és hát sőt nem csak európai, hanem még nemzeti szinten is különböző hagyományok van abban, ahogyan a szerzői jogokkal bánunk. Az egyik dolog, amit elvárnak, tehát hogy a szerzői jogot tovább kívánják tágítani, és az árva műveket ki kívánják emelni, hogy ezeket legalább digitalizálni lehessen, hogy legalább ezt a részét élvezhessék a felhasználók Ellenérv az, hogy nem lehet kellően figyelembe venni a személyiségi jogokat, az így a szerző jogokon belül, tehát más megoldást kell keresni. Kompenzációs, elismerési jogokról beszélnek a különböző érdekeltek között. Mindenképpen modellekre van szükség, amelyek egy tárgyalásra adnak alapot itt egy sor más kérdés is hozzájön, sor más kérdés is hozzájön, hogy bánunk az árva művekkel, és mivel itt a mi vitánk ugyanezen ellentmondás körül tekeredik újra és újra, azt szeretném megtudni, hogy önök hárman szakértőként milyen megoldásokat tudnának kínálni, illetőleg különböző megoldásaik vannak azok, amelyeket felkínálnak, hogy mi megvitassunk a politikai térben. Tehát ez lenne a kérésem, egy kicsit konkretizálják ezt. Thank you. Um, to, uh, all the speakers and... Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, és önök is elnök asszony. Okay. Um, thank you very much. I uh, have a question. Köszönet még egyszer. Tröbül asszony kérdéshez kapcsolódnék. A szerzői jogok illetve a szellemi tulajdonjogok gondot okoznak. Európában nagyon bővelkedünk szellemi javakban. Ez persze érdekes is, de komoly gazdasági potenciált is jelent ez és remélem, hogy a globális gazdaságban ez nem jelent majd hátrányt. Nagyon fontos azt megemlíteni, hogy a digitális piac még nem fejlődött ki teljesen Európában, és nagyon fontos lenne megteremteni a könnyű hozzáférést Európában ehhez a digitális piachoz, Európa belül és kívüli for, vállalkozók emberek számára is. Nos, reformot szeretnénk elérni, hogy a választási lehetőség megnőjön, erre Trüppel asszony is örült, tehát hogy többféleképpen lehet kategorizálni a különböző művészeket, szerzőket. A lobbistáktól sok mindent hallunk, ők ugye elvileg a művészek nevében szólalnak fel, a művészetet védik állítólag, megkérdőjelezhető, hogy ez valóban így van-e. Kérdésem, hogy a költségvetést és a számokat vizsgálván arról gondolkodtak el, hogy mi történik akkor, hogy milyen költségei lennének annak, hogyha a, ezt a tartalmat nem digitalizáljuk. Ugye 27 különböző tagállami jogszabályrendszer létezik, hogyha ebből egy, egy egységes rendszerbe átlépünk, annak milyen haszna lenne, illetve hogyan lehet az úgynevezett fair use a tisztességes használatot elterjeszteni, ez mennyiben jelentene előnyt Európa számára ahogy ezt már az Egyesült Államokban megtennék. Boris. Boris úr. Elnök asszony, a szakértőknek szeretnék köszönetet mondani az előadásért. A kulturális örökség az, amire rákérdeznék. Nem csak irodalom tartozik ide a véleményem szerint, hanem az egész európai ikonográfia rész ennek az Európána egy része ennek, de azt gondolom, hogy szélesebb körben kéne ezt értelmezni, tágabban kéne értelmezni. Ide tartoznak a rajzok, a régi térképek, és sok minden, ami ma éppen az interneten található meg, épp éppen azt gondolom, hogy az audiovizuális tartalmak, mint filmek például nagyon fontosak ebben az összefüggésben. A kérdésem Trüppel asszony kérdését ismétli valahol. Én egy olyan üzleti modellt szeretnék megismerni, amely itt alkalmazható számunkra. A szerzői jogokat meg tudjuk védeni, be tudjuk tartatni, de ide csatlakozik az európai digitális agenda is és ott is különböző bizniszmodellekről beszélnek, üzleti modellekről beszélnek. Azt szeretnék önök, hogy bevonják az audiovizuális tartalmakat is, tehát hiszen ennek is van egy eh, szerzői jogi vetülete. Köszönöm szépen. Még egy kérdés van, utána a kérdések körét lezárom. Ön azt mondta, hogy eh, találkoztak a meghallgatás délutánján a miniszterekkel. Mit mondtak? készek, hajlandóak teljesíteni, adni, hozzáférés biztosítani a kotelés örökséghez? Németországban? Vagy Franciaországban? Én ebben kételkedem. Szeretném tudni, hogy valóban készek erre, és milyen mértékben fogják ezt megtenni, vagy milyen, nem tudom, hogy valami visszafogja őket, fékezi őket. Most pedig megadom a szót kinek is. Levi úr, tessék! néhány aspektusára fogok kitérni a kérdéseknek, és szerintem jó lenne, ha Elizabeth Nigeman és Jacques Dedeker is kiegészíteni a konkrét aspektusokkal a kérdésekre adott választ. Nem tudom elmondani, hogy a miniszterek készek, hajlandóak, vagy mire készek. A vita alapvetően azzal foglalkozott, hogy mit váltak ők tőlünk. Ők kérdeztek tőlünk. Ö, olyan témákat vetettek fel, amelyeket látni szeretnének a munkákban. Tehát a miniszterek mondtak, hogy itt mit várnak tőlünk, mit említettem. Tehát itt igazából a kötelezettségvállalás meglepő. Mindannyian motiváltak voltak, aktívan vettek részt ebben a vitában, és amit szintén megértettem az az, hogy néhányan szót kértek, és valóban sokkal többen akartak hozzászólni, mint anya feliratkoztak. Tényleg belementek a téma minden rejtelmébe. Nos, ez valami különleges dolog, amely, amelyet nagyon komolyan vettek, és így lehet előre jutni, ugye? Másrét dolog, amit szeretnék elmondani. A Tropela asszony jelentését elolvastam, hiszen több elem, fontos elem között szerepet, amihez hozzáférünk, és el kell mondanom, hogy táplálékunkhoz szolgált a Trüppel asszony jelentése, egyik alapanyagunk volt, ami a jogok témáját illeti. Nagyon is összetett, bonyolult kérdéskörre ez a jog kérdése. Jó lenne, ha Zsák szólna erről, mert nem csak olyan aspektusok vannak, amelyek sajátságosak, egyediek országonként, hanem ez egy olyan téma, amely nagyon fontos a jövő kialakítása szempontjából, és ezt az alkotást nem szabad visszafogni. A harmadik pont, amiről röviden szólni szeretnék, ez azzal a ponttal kapcsolatos, amelyet azt hiszem Saker asszony említett, és ezt a nevet látom itt, ezt olvasom. Ugye arra van szó, hogy milyen gazdasági potenciálról van szó. Nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel még, de az a gazdasági potenciál, ezt a, az ebéd közben felvetettük, és úgy gondoljuk, hogy vannak olyan dolgok, amik eléggé jelentősek, méghozzá, ami a visszatérést illeti a befektetésekhez, ha a európaiak, a vállalkozók kedvét újra fel tudtuk, ö, vagy lángra tudtuk lo, lobbantani. Mi? a Boris úr kérdését illeti az autovizuális témát, ezt a munka ebéd során megbeszéltük. Néhány hozzászóló nagyon is keményen kiállt mellette. Asszonyom, azt javasolnám, ha elfogadja, hogy a valódi bölcsek is kapjanak szót. Furcsa, ugye? A bölcsasszony, aki a bába. Szívesen. Az, od, az audiovizuális művekre szeretnék kitérni, hogy az Európeána nem érzi magát illetékesnek ezen a területen. Ez azzal is összefügg, hogy az összes audiovizuális mű a 20. században vagy még később keletkezett, hiszen ez a technológia korábban nem állt rendelkezésre, nem lehetett rögzíteni ilyesmit, és kulturális örökségét nem kerülhetett az archívumokba. És itt megint csak a nagy téma indul, a szerzői jogok témája, és éppen az audiovizuális műveknél nagyon sok ilyen árva mű van, és nagyon nehéz az összes érintett esetében a jogbirtokosokat megtalálni és tisztázni a helyzetet. Ez egy nagyon jó példa pont arra, hogy mennyire fontosak ezek a pontok, mert egyrészt a tartalmak kérdése, másrészt pedig, hogy a jogokat hogy lehet tisztázni. Ami a legérzékenyebb téma szerintem, sokkal nehezebb, mint a pénzügyi kérdés, vagy bármilyen más, ez éppen a jog, jogok kérdése az árva műveknél, hogy a legkülönbözőbb ágazatokban, ágakban hogyan lehet ezt működni, és egyébként csatlakozom az előtte szóhoz, és továbbadom Jacques de Deckerhez. Deckernek a szót. Köszönöm, Elizabeth. Mi arra törekszünk, hogy különböző problémákat megnézzünk, amely adódik ebből a kérdéskörből. Összetettek, bonyolultak össz, és különbözőek ezek a témák, hogy említette Maurice Levy, és azt gondolom, hogy ebben a teremben és az önök kutatásbizottságában nyilván nem gyakran fordul elő az, hogy ezeket a problémákat ennyire élesen fogalmaznák meg. És ez nyilván annak köszönhető, hogy milyen technológiai dimenzióról van szó, ami arra kényszerít minket, hogy szembenézzünk azzal, hogy milyen problémáink vannak. Ezeket mind a ö, szőnyeg alá söpöltük eddig. A harmonizációról van szó, aztán a szerzői jogok ö, rendszeréről, jogdíjak begyűjtésének rendszerről. A különböző tagállamok különböző jogszabályokkal rendelkeznek, de ö, az a helyzet, hogy azáltal a tény által, az internet által, illetve a határok eltörlése által nem lehet azt mondani, hát jó, hát akkor együtt élnek a különböző rendszerek az ö, saját területi ö, határikon belül. Ma köszönt itt, vagy beköszöntött az igazság órája, és a kérdés minden döntéshozatali szinten, az önök szintjén is fel kell tenni. Mi nagyon szerényen informálunk, járulunk hozzá egy picit tudunk az önök munkához hozzájárulni, tehát mi napi szinten szembesülünk ezekkel a problémákkal napi tevékenységeink során, de természetesen önöknél és a miniszterek tanácsában dőlnek el a dolgok. Boris nagyon jól elmondta, a miniszterek tanácsa nagyon jó benyomást tett ránk. Az emberek nem csak evédelni jöttek, enni, hanem valóban olyan emberek jöttek el, akiket nagyon is érintett, amit a biztos asszonyok mondtak, akik meghallgattak minket, hozzászóltak, méghozzá nagyon árnyaltan. Olyan hozzászólásokat hallottunk, mint itt önöknél. Ez a probléma úgy tűnik, hogy mindenkit foglalkoztat. Arra van szükség, hogy ha plenáris termekbe is bekerüljön ez a kérdés. A Kultúrás, az Európai Parlament Kulturális Bizottsága jó lenne, ha ö, elfogadna, hogy a mai társadalomnak nagyon fontos, és jövő nagyon fontos kihívásával kell szembenéznie. Ez önök számára egy nagy esély, nagyobb, nagy lehetőség, nagyobb, mint nekünk. Önöknek kell szólni, vitát fognak folytatni, eszmecserét. Nyilván lesznek ellentmondások, tiltakozások, a filozófiai elképzelésekkel, ami a szerzőjogok filozófiát illeti, nyilván lesznek nézeteltérések, de ez nagyon érdekes lesz. Jó lenne látni, hogy ezek a vélemények hogyan változnak, hogyan alakulnak. Még egy kérdés Rübel asszony részéről. Valóban, megint csak azt mondták, hogy ez egy nagy konfliktus, hogy számos érdekes vita folyik majd erről, de hát őszintén szóval másfél éve folyik a vita erről a témáról, és azt vártam volna önöktől, hogy különböző forgatókönyveket vagy opciókat nyújtanak, ahol mi elég egyértelmű szövegek alapján végig gondoljuk többséggel vagy kisebbséggel, hogy merre is induljunk el. A központi kérdés ugye az, hogy egy általános kivételt kell alkotni a szerzői jogban az árva művek vonatkozásában, és ezt harmonizálni európai szinten, vagy meg próbáljuk a diligent search olyan dolgokat, olyan modelleket találni, hogy megfelelő javadalmazást, honoráriumot kapjanak a szerzők, tehát vagy csinálunk egy általános kivételt, ami hatalmas gazdasági potenciált jelent, másrészt pedig azt is lehet mondani, hogy nem lehet feladni a szerzői jogokat csak úgy, egyszerűen újfajta megoldásokat kell keresni a szerzői joggal való bánásmódra. Tehát tényleg azt szeretném volna megtudni, nagyon érdekes vitákat folytattak, és adott esetben néhány opciót fel tudnának -e sorolni arra vonatkozóan, ahogy amit mondtunk, mert mi szeretnénk ez alapján vitát folytatni. Azt tudjuk, hogy nagy problémák vannak, ezt elég régóta. Köszönöm szépen. De biztosak vagyunk abban, hogy a három bölcs még nem jutott el a vitáinak a végére. Még a bölcsek kövét, hogy úgy mondjam, nem találták meg. <laughs> És hogyha valahol a kör négyszögesítése, amit el kell végezni. Nem vagyok jogász, de azért ez így van. Tehát ha egy íróval beszélek, az egyik ezt mondja, hogy jó, a copyright nem fontos, lényeg, hogy internetre kerüljek. Ilyen van? Valljuk meg. És Sáke hogy biztos jónak találja ezt, de én ezt nem tartanom túl jónak. De hát, ha valaki ismerté akar válni, ez a legjobb platform, de ha pénzt is akar keresni, akkor azon kell gondolkodni, hogy milyen más lehetőséget teremtünk meg én nagyon-nagyon nehéznek tartom ezt. Azért van itt három bölcs a körünkben, hogy megtalálják ezt az útot. A betlehemiek megtalálták annak idején. Most azt kérném önöktől, nem gondolom, hogy ma délután ez meg lesz, megértem, de azért valahogy a a téli szünet végére megtalálják azt a bölcsességet, hogy januárra, februárra adott esetben utat tudnak nekünk mutatni hiszen önök lesznek az alapjai Barnier kollégának. Nem csak önnek szól ez, nem Vasziliónak szól, csak Barnier kollégának is lépnie kell. Neki kell egy copyright irányelvel előállnia valamikor, és az csak úgy működhet, hogy eleget tesz az önök igényeinek, meg a miénknek. Nem akarom elhúzni az időt. Helga, nem kapta választ. Gondolom csak megjegyezted, amit mondtál. inkább az volt a válasz, amit te mondtál, ugye? Tudom, hogy ma nem tudnak válaszolni. Sok sikert kívánunk a munkájuk során mm, a következő hetekben, hogy felismerésre jussanak, hogy úgy mondjam, és nem, hogy tavaszra választ kapunk önöktől. Köszönöm a kollégák nevében, hogy elfogadták ezt a feladatot. Biztos vagyok abban, hogy kellőképpen kielégítő eredményre fognak jutni. Mindenkinek nem fognak megelégedésére dolgozni. Ez így van a politikában. Merci beaucoup, thank you very much. <laughs> Rendben. Akkor pedig maradhatnak természetesen, de ha egyéb kötelezettségeik vannak, nem veszük zokom. Wir kommen zum Punkt 7 der Tagesordnung und ich freue mich, dass wir jó, a következő napi rendi pont következik a hetedik. Örülök, hogy Krőzösszony <clears throat> bizottság tagja, az Európai Bizottság tagja előnt közénk. Már többször vitatkoztunk ebben az évben vele, mindjárt meg is adom neki a szót. Ő jól tudja, hogy hol szorít a cipő, és személyesen is tárgyaltam már vele erről. Azt gondolom, hogy negyed órán belül elmondja, hogy mire, mit terveznek a Digital Agenda területén, és a Frequency Policy-ban is. Ez egy nagyon fontos téma. Parancsoljon! Ehm, Köszönöm szépen, Doris! Tisztelt Kulturális Bizottsági tagok! Először is azzal kezdeném, hogy megköszönöm önöknek, hogy érdeklődnek a digitális agenda iránt. Valószínűleg nem újdonság önöknek, hogy engem is nagyon érdekel az önök kezdeményezése, mindig is felkészülök ebből, képzel magam. Egyébként a kettős sugárzási kérdésben, digitális sugárzási kérdésben, ugye egy bilaterális megbeszélés történt. Júniusban beszéltünk a digitális agendáról, akkor eljöttem ide. Ez egy nagyon ambiciózus terv. Európa digitális agendája a címe. A 2020-as stratégiára adaptáljuk jelenleg ezt az agendát. A mai napom arról szeretnék beszélni, hogy még a digitális agenda idei évre vonatkozott, vonatkoztatott első végrehajtási intézkedései a rádiós frekvencia programról, spektrumról, illetve egy a digitális agendával kapcsolatban 2011-re mit, mit tervezünk. Mindennyian egyetértünk abban, hogy a gyors internetes hozzáférés alapvető fontosságú a gazdasági fellendülésben. Az innovációnak megfelelő platformot kell biztosítani, és a digitális szakadékot csökkenteni kell. Tudom, hogy ennél többről is szó van. Tehát nem csak a gazdaságról van szó, és a digitális szakadék csökkentéséről, hanem 500 millió ember életéről. Arról, hogy Európát hogy lehet a kultúrába vagy bármi másba bevonni. A szélesevú kommunikáció a csomag része, három javaslatról van egyébként szó. Az egyik a következő generációs hozzáférés hálózat, a rádióspektrum, a második és a harmadik pedig a széles sávú kommunikáció. A nyilatkozatban arról is szó lesz, hogy a gyors infrastruktúra kifejlődése vagy kifejlesztése Európában mennyire fontos. Ezzel kapcsolatban egyébként én nagyon nagyra törő voltam, és mindenképpen tám- önök támogatására is szükség van. Eredményekre van szükség, tehát az úgynevezett szélesávú kommunikációval kezdünk, hogyha ez nem sikerül, akkor nagyon nagy gondban vagyunk. Ez egyfajta keretet jelent az összes érintett félnek, a privát szektornak, a tagállamoknak, a regionális és helyi önkormányzatoknak mind együtt kell működniük velünk, nekünk pedig velük, annak érdekében, hogy elérjük a célkitűzéseket a digitális agendában. És természetesen, hogy megfeleljünk a parlament elvárásainak. Négy tevékenységre kerül, történt javaslat egyrészt, hogy a tagállamok a digitális szélessávú hálózatot kifejleszék, ez alapvető fontosság. A második dolog. Meg az ezzel kapcsolatos költségeket fel kell becsülni, és a tagállamoknak kell sikert elérni a koordinációban, a tervezésben, a regionális tervezésben és hát nem mindegy, hogy mennyibe kerül mindez. A harmadik dolog a strukturális, regionális és vidékfejlesztési alapok felhasználása. Ezzel kapcsolatban sokkal informatívabbnak kell lennünk, tájékoztatni kell az, az embereket, tegelemokat arról, hogy miről van szó. Megköszönöm a parlamentnek, hogy ezzel kapcsolatban az érintett felekkel ö, egy eseményt rendezett. Nem arról van szó, hogy mi vagy mások ezüst tálcán adjuk át a megoldást a tagállamoknak. Nem. A tagállamok, különböző szervezetek, helyi, regionális szervezetek, önkormányzatok a saját bizniszplánjüket kell, hogy kidolgozzák ezzel kapcsolatban, és aztán természetesen mi segítünk kikerülni a bukkanókat, de hogyha a bizniszplán életképes, akkor meghallgatjuk ezt. Aztán az internetes hálózat kifejlesztéséről, illetve a szélesebb kifejlesztéséről szólva, mindenképpen fontos az, hogy ezek a bizniszplenek megfelelő, megfelelő szintűek legyenek, és a szélesávú infrastruktúrában megfelelő mértékű befektetéseket kell tenni. Az Európai Beruházási Bank szerepe is fontos, mi kapcsolatban állunk velünk, és megvannak a finanszírozási eszközök, nem szabad feladni ezt a vállalkozást. Korábban már elmondtam itt a parlamentben, hogy sokszor a kicsi lehetőségek, a kis tervek lehetnek a legösztönzőbbek. Például egy falu esetében Ugye elég szegény faluról volt szó, úgy látszott, hogy kevés a lehetőségük a szélesebb kifejlesztésére, de aztán mégiscsak összedugták a fejüket a falu lakói, megszül, és 4000 eurót szántak erre a kérdésre, egy kis vállalkozást hoztak létre, és azt hiszem, hogy a legszebb dolog ebben az egész vállalkozásban az, hogy háromszor gyorsabb az internet hozzáférés ebben a faluban, mint London közepén, belvárosában. Úgyhogy nem szabad feladni a dolgot. Széles sávot sokkal hozzáférhetőbbé kell, hozzáférhetőbbé kell tehát tenni. Ami a rádió spektrumot, frekvenciát illeti, ezzel kapcsolatban az első közös platformot kívánjuk megter- megtervezni a stratégiai ö, ö, tervezésben, illetve az elektronikus kommunikációban, és egyébként más EU-s politikai, szakpolitikai elképzeléseket is támogatnánk, környezetvédelem, stb. stb. Tudjuk, hogy Elég szegényesen állunk rádiófrekvenciákkal. Mindenképpen ösztönözni kell a potenciális e, felhasználókat, és nem szabad diszkriminálni a felhasználók között. Nem, e, sem gazdasági, sem kulturális, sem szociális szempontból. Ez azt jelenti, hogy kreatívan kell gondolkodnunk, nem szabad sablonosan gondolkodni, meg kell objekt, meg kell vizsgálni objektív és diszkriminációmentes módon vizsgálni, hogy hogyan lehet még felhasználni a frekvenciákat. Szerintem nem szabad mesterségesen megkülönböztetni a felhasználói használatot, illetve a tartalmat. Kérem, hogy itt ne szabjuk meg mesterséges határokat. Éppen az ellenkezőre van szükség. A két dolog között sok lehetséges szinergia van. Minden arra utal, hogy a digitális televízió fejlődése, illetve a széles sáv fejlődése egyszerre történhet. Azt gondolom, hogy a széles sáv fejlesztése nagyon komoly kulturális ö, értékekkel is járhat, és a vezeték nélküli hozzáférést is ide sorolnám. Vannak bizonyos negatív felvetések, aggályok, azzal kapcsolatban, hogy a digitális rendszerek akár negatívan is hathatnak a kábeles vagy hagyományos sugárzásra, nem vagyok naív ezzel kapcsolatban, és ezeket az agályokat mindenképpen meg kell vizsgálni. A bizottság pontosan ezért kérte fel az illetékes szakmai szervezeteket, hogy a véleményüket adják közzé, nem ismerem az eredményt ezzel kapcsolatban, ezek nagyon szakmai, technikai jellegű részletek, de úgy értem, vagy az a benyomásom az eddig eredményekből, hogy igenis meg lehet egyezni az érintett felek között, és különböző kárenyhítő módozatokkal is lehet dolgozni. Hogyha ez valóban létrejön, akkor az lesz a feladatunk, hogy az új szabványok, normák, te- technológiák megjelenjenek, amint a piacon ezek az új típusú digitális eszközök is megjelenek. Illetve, hogy a, ezzel kapcsolatos felhasználói eszközöket, például kábel nélküli mikrofonokat már ezen birtokában lehessen használni. Javaslatunk van, most még mindig a rádiófrekvenciáról beszélek, hangsúlyozzuk azt, hogy kulturális és gazdasági szempontból milyen jelentősége van ezen szolgáltatásoknak. Nem csak védenünk kell ezen szolgáltatásokat, hanem biztosítani kell azt is, hogy a jövőben is fejlődhessenek. Nagyon fontos az, ezért az, hogy gazdag legyen a médiatartalom, illetve az úgynevezett adat sugárutak, vagy adak adatpályák pályák működését is biztosítani kell. miután nagyon eltérnek, eltér a sok tagállam helyzete, egységesíteni kell, harmonizálni kell a, például a kábel nélküli mikrofonokra vonatkozó szabályozást. Nagyon fontosnak tartom, hogy a parlament mindenről beny- ö, tudomást szerezzen. Október 29-én az érintett felek számára tartottunk egy workshopot, és ennek alkalmával nagyon komoly, hosszú távú lehetőségekről szóló e-, eszmecserét tartottunk. Még egy dolog, a frekvenciákról. Még akkor is, hogyha első prioritásként kezeljük a frekvencia kérdést, ez egy nagyon tág értelmű szakpolitika, öt évre tervezünk előre, tehát öt év alatt kéne ezt megvalósítani. Az összes célt csak akkor tudjuk elérni, hogyha az összes érintett félel nagyon szorosan együttműködünk. Természetesen önökre gondolok elsősorban, nem csupán udvariasságból, hanem azért, mert a tagállamok mert bár a tagállamok és az ipar is nagyon fontosak, de az európai képviselőkre mégiscsak nagyon oda kell figyelni. Tehát az összes érintett féllel egyeztetnünk kell, és számítok a támogatásukra ezen ambiciózus és fontos program megalakítása során. 2011-es munkaprogramunk. Legfőbb tevékenységek, nem fogok teljes listát adni, a teljes listám majd jövőre bemutatandó. Lényegre próbálok koncentrálni. A hálózat semlegessége. Ez nagyon fontos. Aztán különböző konzultációk szeptember végén. Ezzel ezt akkor indítottuk el, az összes választ megtalálhatják a bizottság honlapján. Múlt héten volt itt a közös csúcs, a parlamentben meghallgattuk az érintett feleket, Számomra ez egy nagyon fontos esemény volt, nagyon hasznos. Nagyon örülök az eredménynek, a vita minőségének. Most majd próbálok egyfajta mérleget vonni, és az eredményt közlöm a tisztelt házzal. Telekommunikáció. Osztályoznunk kell, vagy meg kell néznünk a roaming szabályzás hatásait, következményeit. Arról azt is meg kell néznünk, hogy az egyetemes szolgáltatások telekom csomag, illetve e-kommunikáció tekintetében eh, mire jutottunk, mik lettek a következmények. Jövő év végén egy jogalkotási javaslatot fogunk benyújtani a közszolgálati információ újrafelhasználásáról. Egyébként a bizottság elnöke szeptember 7-én az önök elnökének már a témában írt egy levelet. Ebben a témában nagyon sok a fejlemény. Aztán a webhez való hozzáférés témájával is foglalkozunk. odafigyelünk arra is, hogy a fogyatékosok hogyan férnek ehhez hozzá. Ennek természetesen nagyon fontos hatásai vannak például a szociális befogadókészségre, illetve megpróbáljuk azt elérni, hogy ebben mindenki részt vehessen. A web hozzáférési szabványokat megpróbáljuk egységesíteni, kötelező standardokat próbálunk meg szabni, például a közszerveknek, stb. stb. Ezzel kapcsolatban munka folyik a bizottságban. Odafigyelünk arra, hogy az audiovizuális média irányelv milyen módon valósul meg, mennyire emelik ezt át a tagállami jogszabályokba. Természetesen jövőre ezeket a kérdéseket még megbeszélem önökkel, de azért szerettem volna erre a pár dologra felhívni a figyelmüket. Nagyon várom már a véleményüket ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Ma délelőtt az oktatási, kulturális tanácsra került sor, az európai filmörökséggel kapcsolatban tanácsi következtetéseket fogadtak el a miniszterek. Ezzel kapcsolatban fontos azt kiemelni, hogy a, az európai filmörökség jelentőségére jobban oda kell figyelni, illetve arra is, hogy az ezzel kapcsolatos jogbiztonság, a filmek megőrzése, restaurálása, és a filmörökséghez való hozzáférés egyszerűbb legyen. Nagyon fontos az is, hogy a filmörökséggel vonla, foglalkozó intézmények részesüljenek az ehhez kapcsolatos támogatásokból, és ne a üzleti partnerek. Egyébként a kulturális és audiovizuális kérdésekről, tehát a digitális agenda ilyen aspektusairól nagyon érdekes eszmecserét folytattunk, arról, hogy a különböző intézmények hogyan koordinálnak nemzeti szinten, illetve közösségi szinten. Utána munka ebédre került sor, de ezt önök is tudják. Magunk között szólva elmondom azt, hogy lenyűgöz, hogy három aktívan dolgozó ember ilyen sok időt és energiát szentel ennek a dossziénak, ennek az anyagnak, ugye erre kértük fel őket, véletlenszerűen esett a választásunk három emberre. Nem érintett felekről volt szó. Egész egyszerűen olyan emberekről van szó, akik frissen, kreatívan viszonyulnak a kérdéshez, nem sablonosan gondolkodnak, nagyon lelkesek, és igen aktívak. Minden lehetőséget felhasználnak arra, hogy meghallgatásokon, egyéb fórumokon elmondják, beszámolnak munkájukról, miniszterekkel egyeztetnek, stb. stb. Én sem tudok többet, mint önök. Tudom, hogy még nem fejeződött be a munkájuk, illetve, hogy nagyon iparkodnak azon, hogy mi hamarabb lezárják a munkát jelentés, a végső jelentés el, végleges jelentést elkészítsék, és ez egyértelműen jelzi majd, hogy az Európának mi lesz a jövője. Remélem, hogy teljes képet alkotnak, nem pedig csak belekapnak egy-két dologba. A miniszterek informális ülésén a munkaevéden, tehát ez történt. Nagyon lelkes vagyok ez ügyben. És örülök annak, hogy a legfőbb kérdésekben mindenki egyetért. Erre mondhatnák azt, hogy ez nem meglepő, mert mindenki tisztában van azzal, hogy mik a legfőbb kérdések. Nos, a tanácsra utalván hadd mondjam el azt, hogy nem feltétlenül ez a hozzáállás a jellemző de azért reményteljes a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon sok témát ölelt át az előadásod. Néhány kolléga szót kért. Kamár Évez asszony, ő a jelentéstevője a rádiófrekvencia programnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Krúz asszony, a nagyon is átfogó áttekintést, amelyet adott. A vélemény készítőjeként a bizottságunk nevében, ha úgy tetszik, valóban a rádiós spektrumra fogok kitérni hozzászólásomban. Szerintem egység uralkodik az a kapcsolatban, hogy a széles sáv képítése nem csak gazdasági érdek Európában. Nagyon fontos az információhoz való hozzáférés biztosítása, a kulturális és szociális hozzáférés kérdése nagyon fontos. Köszönöm, ebben egyetértünk, és nem is kell ezzel, ezzel nem fogunk összevezni. Örülöm annak, hogy azt mondtam, hogy meg akarja akadályozni, hogy mesterségesen megosszák az internetet és a ö, televíziózást. Az én problémám csak az, ha megnézem azt, hogy a bizottság mit javasolt a rádiófrekvencia javaslataiban, nem vagyok annyira optimista, hanem inkább aggódom. Kiváltképpen a televíziózás területe az az, amely egy kicsit alá fog merülni, vagy el fog tűnni. A bizottságnak az a bejelentése, hogy azon gondolkoznak, hogy újabb a 800-as sávon túl felszabadítanak további frekvenciákat. Most ez aggodalomat tölt el, hiszen úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy a klasszikus rádiózást, televíziózást kivesszük a földi közvetítés közegéből, és nagyon sok rádió és tévé közszolgálati rádió és tévérásáktól tudjuk, hogy kulturális sokszínűségünk és a véleményszabadságnak is nagyon fontos elemei a klasszikus rádió és tévé adások. Németországban vannak olyan rádiótársaságok, amelyek nagyon sokat fektettek be új technológiákba. Aztán most pedig kitűzhetik a kalapjukra ezt a technológiát, ez oda veszett ez a befektetés. Tudjuk, hogy Franciaországban a földi terjesztés sokkal fontosabb, mint más ö, országokban. Ott a kábel és a műhold nem annyira elterjedt. Ha valóban komolyan gondoljuk azt, amit a Telekom csomagban meghatároztunk, a média sokszínűség, a kulturális sokszínűség, valóban kell legyen kivétel a, a szolgáltatások alól. Nem tudom, hogy valami fajta védőhálót kellene biztosítani. Garantálni kellene, hogy a rádió és televízió valóban földi úton, módon is terjeszthető legyen. Ne csak a gazdasági hatékonyság vagy profitorientáltság játszon szerepet. Szerintem világos válaszokra van szükségünk arra vonatkozóan, hogy a és televíziózás földi úton, módon is terjeszthető. Ugye ön is azt mondta, hogy meg akarja akadályozni, hogy egyfajta megosztottság alakuljon ki a kapcsolatban. Igen, a tagállamoknak meg kell tartaniuk a hatásköréket. Éppen azért, mert eltérések vannak a tagállamokban. Ez oda vezet, hogy egyfajta önállóság mm, egy koordinált módon megőrizhető a tagállamok számára. De itt is az a benyomásom, hogy a rádióspektrum program több hatáskört biztosít a bizottság számára, és a tagállamok a koordinációban, a frekvenciapolitika alakításában egy picit veszítenek. Az utolsó pont, amiről szólnék, a különböző átfedések, frekvencia átfedések kérdése. Nagyon fontos, hogy ne keletkezenek ki zavarok, meg kell néznünk, hogy az elkövető elvét hogyan lehetne itt alkalmazni. Például a vezeték nélküli mikrofonok, minden kommunális színházban nagyon fontosak a, ezek az eszközök, azt hiszem, hogy az irányelv tervezetben világosabban kell fogalmazni, így garantálva a nagyobb jogbiztonságot. Ami a pénzügyi kiegészítést vagy, vagy kompenzációt illeti, nagyon fontos, mert azt gondolom, pontosan a kulturális sokszínűség területét jobban ki kell emelni a rádiófrekvencia programban. Nem a gazdasági haszon a fő elem, ez persze fontos, de a többi elemet nem szabad szem előtt éveszteni. Köszönöm. Köszönöm szépen a szívemből beszéltél. Grósz asszonynak már privát keretek között elmondtam ugyanezt. Azt gondolom, hogy egyesülve harcolunk a kulturális sokszínűség érdekében. Probléma az is, hogy a mikrofongyártók már előre döntöttek, hogy hogyan dönt majd a bizottság, mert nem gyártanak ilyet, mert azt mondják, hogy nem akarnak ócskavasat termelni, valamikor úgyis mást kell és ez nem igazán mm, jó így szerintem. Óvatosnak kéne lennünk. Nagy kárt tudunk csinálni, a, tehát azt gondolom, hogy ebből eredmények lesznek. Ferhájen kolléganő, úgy látom a németek maguk közt vannak ma. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött ide a Kulturális Szakbizottságba, és szól hozzánk, és válaszol kérdéseinkre is, illetőleg itt a Kulturális Szakbizottság tagjainak felvetéseit magával viszi a bizottságba, mert úgy gondolom nagyon fontos ez a digitális agenda témáját, nem csak gazdasági szempontokból, nem csak műszaki szempontokból szabad megítélni, hanem a kulturális jelentőséget is kell tartani a médium kapcsán. Az előttem szóló már elmondta, és itt támogatni tudom őt az elnök asszonyt is, tehát ezt figyelembe kell venni, ezt a tényezőt, ezért egy további kérdés is felvetődik benne az összefüggésben a spektrum kialakítása, a telekommunikációs szolgáltatásokról szól, az adatátviteli szolgáltatásokról szól, hogy mobil úton tudjuk ezt terjeszteni és biztosítani, de hát itt felmerül a vidéki térség kérdése megint, hogyan tudjuk a széles sávot ott jól biztosítani. A nagy kérdés az, hogy a széles sávú ellátás csak mobilhálózatokon, csak a spektrumon keresztül közép és hosszú távon a vidéki térségre nézve kielégítő-e? Mert már most is vannak gondjaink az adatmennyiségeket illetően, amik rákerülnek a hálózatra, és azok a műszaki lehetőségek, amelyek ma rendelkezésre állnak, nem jelentik azt, hogy hibamentesen nagy adattömegeket lehetne a mobil rendszereken továbbítani ez megint csak oda vezetne, persze, hogy a vidéki térség kerül a végén hátrányba, hiszen kizárólagosan eh, mobil ellátásban lenne részük, vagy hálózatokon keresztül, rádióhálózatokon keresztül lehetne őket ellátni. Tudom, hogy a bizottság további egyszerűsítést akar, mondjuk, hogy mégiscsak üvegszálas ellátást is tudjanak biztosítani közép és hosszú távon, de azért erre konkrétan rákérdeznék, mi a helyzet azzal a vitával, amely a strukturális politikát 2013 után alakítja, illetve a pénzügyi kerettel kapcsolatban, ami van, vagy talán még nincs is. Tehát milyen költségekkel számol egyrészt a mobil szélesávú technológia kiépítésével kapcsolatban, másrészt pedig milyen támogatást tudna elképzelni európai szintű támogatást annak érdekében, hogy a polgárok ellátását vidéken is biztosítani tudjuk, illetőleg, hogy ténylegesen részt vehessenek a kulturális és képzési kínálatban, amely interneten jelentkezik, illetve hát a gazdasági részvétel is megemlíthető itt, milyen költségekkel számol ön itt, hogyan becsül, illetőleg a strukturális támogatása a jövőben hogyan alakul ebben a kontextusban, sikerült ezt ide integrálni, és Ön is utalt már arra, hogy szoros együttműködés van a nemzeti és regionális szinten, amikor a programokat kell kidolgozni és végrehajtani. Van-e már erre azért konkrét elképzelésük is, ötletük is, hogy pénzügyi vonalon hogyan lehet ezt a legjobban vinni, mert persze a kultúra nagyon fontos, de azért tisztában kell lenni azzal is, hogy a finanszírozhatóság hogy áll fenn a tartalma kapcsán. Aztán nagyon fontos, egy további kérdés, ami számomra nagyon fontos, eh, röviden ön is szólt a hálózatok semlegességéről, de azért ehhez még szeretnék egy-két kiegészítést kapni. A bizottság hova akarja a jövőben biztosítani, hogy a tagállamok többségében diszkriminációmentes hozzáférés legyen az internethez? Tehát nem csak a tagállamok többségében, az egész Európai Unióban kell ezt biztosítani a mi szakbizottságunk szerint eh, ez nagyon fontos, és fontos az is, hogy az internet egyenlő jogon álljon rendelkezésre mindenkinek, és az adatátviteli költségek, ráták az összes részvevő számára ugyanolyanok legyenek, illetve szolgáltató számára egyenlő alappal álljanak. Itt fontos, hogy meglegyenek a kis szolgáltatók, akik a so- kulturális sokszínűségről, sokszínűségről gondoskodnak, és a képzésben is fontos, hogy sokan legyenek, hogy sokszínű legyen a kínálat. Nem szabad hátrasorolni őket a nagy piacvezetők mögé, akik mondjuk a gyorsabb, javított gyorsaságok révén a hálózatban egészen másképp tudnak fejleszteni, ami persze oda vezet, hogy komoly versenyelőnyt szereznek a kisebbekkel szemben. Számomra nagyon fontos, hogy abszolút diszkriminációmentes hozzáférést biztosítsunk, és adott esetben gondoljuk végig, hogy mi hogyan tudunk alternatívákat kínálni arra, hogy a hálózatokat hogyan finanszírozunk, de azt ne tegyük lehetővé, hogy a nagy szolgáltatók egyszerűen átvesznek tartalmakat és pluszban eladják. Szerintem az hosszú távon nem a kreatív potenciál támogatását szolgálná, hanem oligopól struktúrák kialakításához vezetne az interneten, aminek a jeleit már most is látjuk. Hát Istenem, remélem, hogy a tolmácsok boldogultak ezzel a sebességgel. És egy további német szót hallanak. Trüppel asszony, köszönöm, angolul fogok beszélni, és közvetlenül tudok kommunikálni a biztossal. Krűz biztos asszony, közvetlen tudok önnel beszélni, angolul beszélek. Mindent kiemelek, amit a két német hölgy mondott már a bizottságunk nevében, és ha megengedi, szeretném önt emlékeztetni, amikor az elé első nagy beszédét megtartotta a telekom politikáról itt a bizottságunkban, ön azt mondta, hogy valóban megértette azt, hogy nagyon jó egyensúlyt kell teremteni a gazdasági, szociális és személyes érdekek között. Most hallgatván önt a rádiófrekvenciás politikáról, programról, amikor hallgatom önt, úgy gondolom, az én szemszögömből elfelejtette, hogy mit tett eddig a parlament a Telekom csomagról. És hogy valóban sikerült bizonyos módosításokat bevezetni ebbe a csomagba, és valóban javasolnám, hogy vegyék komolyan, vegyék komolyan a parlamentet nem szép dolog, hogy mindent újra kell kezdeni nulláról. És azt hiszem, hogy nagyon is felelősségteljes megközelítést alkalmaztunk, és szerintem nagyon jól tudnánk így együttműködni, hogyha átvenni azt, amit a parlament eddig tett. Ön azt ígérte, amikor beszélt velünk, hogy ön ezt az egyensúlyt szeretné megteremteni, és tényleg komolyan kellene ezt venni, mert mint már hallotta, Mindenkit érdekel a gazdasági siker, de világos, hogy a rádiózás, televíziósnál itt nagyon fontos a kulturális sokszínűség is, nem csak gazdasági vagy versenyjogi kérdés ez. Éppen ezért nem kell megismételnem, amit az előttem szólók említettek, egyetértek mindennel. De talán a másik nagy kérdése kapcsolatban felvilágosíthatnak, az a kapcsolatban, hogy hogyan lehetne az internet kérdést megoldani. Nem titok, hogy nyilvánvalóan a bizottságon belül, és kiváltképpen ön és bárnyi kolléga között vannak ellentétek, konfliktusok. Mármint az a kapcsolatban, hogy hogyan lehet az egységes digitális piacot kialakítani egy részről, másrésztről pedig gazdasági aspektusok illetően. Aztán, hogy mi a helyzet a szerzői jogokról, szerzői jogvédelemről, a ö, kreatív m- mm, szakmákat követők ö, javadalmazásával kapcsolatban. Nem tudom, milyen forgatókönyvekről lehet itt beszélni. Nagyon nagy segítség lenne, ha szólna erről. Most pedig Boris úr. Dziękuję bardzo. Chciałbym... E, Köszönöm szépen. Támogatik vénam biztos asszonyt abban a jó irányban, amit megkezdtek a széles sávhoz való hozzáférés területén. Egyszer láttam a saját régiómban, hogy hogy is működik ez a strukturális alapokkal és a széles sávú hozzáféréssel. Ez egy jó dolog, tényleg jól működik, és ezért a strukturális alapoknak tartozunk hálával. Viszont az utolsó szakaszban időnként problémák vannak, a vállalkozások nehézségekkel szembesülnek a végrehajtásban. Azzal szeretnék még foglalkozni, amit Trüppel asszony mondott. Kinél legyen a vita vezetése a bizottságnál, vagy ki legyen az, aki kereskedelmi modelleket alakít ki, szerzői jogokat garantálva, illetőleg a megfelelő párbeszédről gondoskodik a szerzőkkel. Úgy gondolom, hogy egy mű megvalósulásáig hosszú idő telik el a gondolat megszületésétől. Aztán nézzük a film digitalizációt. Ezt a program még igazából nem tartalmaz, de szerintem benne kéne, hogy legyen. Ma Európa még messze van Amerikától például, amikor a filmek digitalizálásáról beszélünk. Nem tudunk mindenkinek egész Európában ilyen hozzáférést garantálni a teljes kinematográfiai örökséghez, nem tudjuk ezt biztosítani ezért aztán úgy vélem, hogy a pénzügyi támogatást és a fordításokat például valamennyi nyelvre lehetővé kéne tenni, mondjuk az Európai Beruházási Bank szerint. Jó. Ez a médiaprogram része, és az EAG-ban csinálják kevésbé Krósz asszony területéhez tartozik, ez bár ez nem árt, ha több biztos is érintve van ebben. Az utolsó hozzászóló Lothar Biszki. Köszönöm szépen. Biztos asszony a tájékoztatót, a széles sáv nyilvánvalóan a jövő útja az európai kultúrában is, és, és ön többet, dö, több dologban dönt, mint a kulturális miniszterek, ha jól értem. Egy aspektust azonban szeretnék jobban megérteni, illetve hogy ön hogy látja ezt a kommunikatív kompetenciák kialakítása, elsajátítása a téma. Az összes dokumentumban az a probléma, hogy figyelembe veszik-e. És itt a kérdés, hol? Hol? Például a tanárképzésben. Hol veszik ezt figyelembe? De a kulturális szakbizottságban az oktatással is foglalkozunk, de Miért? Tehát ha már kommunikatív kompetenciákról beszélünk, miért nincs ilyen tanárképzés? Ez egy hagyomány, gondoljunk csak az audiovizuális médiumokra, hogy sokan egyszerűen azt hiszik, hogy az ember látja, ami a vásznon megy, nem kell ezt képezni. De azért mi valamennyien tudatában vagyunk annak, hogy azért nem csak a technika újdonságai vannak itt, hanem azok az emberek, akik ezt használják, vagy rendelkeznek a képességgel, hogy kritikusan viszonyuljanak ehhez a technikához, és elkezdjenek ezzel valamit, de nem mindenki. A kérdésem az, hogy ezt figyelembe tudják venni, vagy nem releváns az ön számára. Nemzeti keretek között kell esetleg ezt megoldani. Ez egy lehetőség. Tehát még egyszer a kommunikatív kompetenciák kérdését vetettem fel. Pátúr Solt asszony. Igyekszem röviden. Ahogy a kollégám is említették, szeretnék visszatérni. A kérdés a tartalom. Milyen tartalmi döntést hoznak? Például a művészek, akik hozzá akarnak járulni a digitális agendához. Szeretnék szólni az átmenetről is. Ugye oda kell figyelni az átmenetre, mert nem túl korai ez a 2013-as időpont? Nem túlságosan elhamarkodott? Az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, ez az a kapcsolat, ami a közmédiatékák, a könyvtárak között van. Az előttem szóló említette már a közkönyvtárak, gyűjtemények és az oktatás kapcsolatát. Erről Köszönöm, ezzel lezárom a vitát, most pedig biztos asszony kapja meg a lehetőséget, hogy válaszoljon, tessék. Um, Mrs. Trüppel. Trüppel asszony um, nehéz helyzetbe hozott, sorokba szorított, ha úgy tetszik, hát attól függ, hogy milyen kérdésről van szó. Ha egyetlen egy fél másodperce azt gondolják, hogy nem veszem komolyan az Európai Parlamentet, hát akkor ezzel nem értek egyet. Ez távol áll az igazságtól. Én is voltam parlamenti képviselő előző életemben. Hozzászoktam már az európai parlamentekhez is, tehát eh, teljes mértékben kiállok. Amellett, hogy komolyan veszem önöket. Ettől persze nem mindig egyetértsek önökkel, de ennek semmi köze ahhoz, hogy én önöket komolyan veszem-e vagy sem. Nos, ezt elmondva, most azon vagyok, hogy reagáljak az elhangzottakra. Olyan kérdésekre, amelyek nagyon fontosak. Hálás vagyok a lehetőségnek, annak, hogy erről szólhatunk. Ami a frekvenciát illeti, vagy a spektrumot. Valóban ez egy valódi nagy kihívás az életünkben, hiszen valóban olyan helyzetben vagyunk, ahol ez egy egyszerű lehetőség, amit meg kell ragadni. Persze azt mondom, gyorsítsuk fel a folyamatot, egy kört szoktam lerazolni a fejemben, frekvencia lehetőségek kellenek, ugye itt van a szélesávú csomag, együtt a digitális evolúcióval, a végrehajtása a digitális agendának nagyon fontos, mindenkit meg kell nyerni. Most legyen kultúra, gazdaság, oktatás, egészségügy, bármi összehozza az embereket, az a fontos, hogy együtt működünk. Tudjuk, hogy ez a lehetőség egyedi, egyszeri, és élni kell vele. Természetesen nagyon fontos pont azt megtudni, hogy ez az új lehetőség valóban elegendő-e, van-e elegendő spektrum, úgymond mindenre, amit tervezünk. Világos, ambiciózusak vagyunk, mindenkinek megvannak a saját elképzelései, de végül is mindenki ambiciózus programot dolgoz ki. Most, ami a, a rádiózási frekvenciát illeti, és a szélesávú frekvenciákat, nem akarunk második digitális szakadékot, mert hát a bizottság biztos abban, eddig legalábbis, nem mondanék. Nem mondanám, hogy ez életre szóló, nem tudom. Én nem hiszek az örök életben. De ami a jövőt illeti, felelősek vagyunk. Ez kicsit hosszabb, mint a hivatali ciklusom. Én abban biztos vagyok, hogy ez megfelelő lehetőséget ad mindenki számára. És természetesen ellenőrizzük, mert buták lennénk. Ha azt mondanánk, hogy ez van, a parlament ezzel tisztában van, akkor hajrá. Minden felhasználási lehetőséget megvizsgálunk, hogy hatékonság szempontjából. Ez persze kapcsolódik ahhoz a ponthoz, amit említettem, amely arról szól, hogy elég spektrum van-e. Hatékonyan kell felhasználni az európai polgárok számára, és az üzletek számára. És akkor lefedjük az egészet. Amúgy, és ez már szóba került, a vezeték nélküli szélensávú megoldásoknál, kulturális tartalmaknál, ez kicsit nem fér. Mi dolgozunk az interferenciákon, valódi szakértőkkel és érintetekkel, és tudom, Ugye beszéltünk arról, hogy nincs -e lehetőség arra, hogy a főigazgatóság és egy technikai ö, asszisztens ne jöjjön el esetleg, és elmagyaráz önöknek, hogy miről van szó. Ö, szerintem a kolléga nagyon örülne, ha eljöhetne, és elmondhatná önöknek, átfogóan elmagyarázhatná, hogy miről is van szó. Én bízom a szakértőkben és technikusokban és éberek vagyunk. Ami a tagállamokat illeti, nekikkel a pénzügyi következményekről gondoskodniuk, hogy ezeket tisztában kell lenniük, és ez kicsit kockázatos ezt mondani, a problémát meg kell oldani, így vagy úgy. A tanács ülése idején beszéltünk a moziról, és nem tudtam, de arról értesültem. Andrula Vasilu, biztos kolléga, elmondta a tanácsnak, hogy a kis digitalizációra hajlandó mozik számára 75 ezer euró áll rendelkezésre. Ez a fajta összeg azt hiszem, ez egy megoldás. Nagyon sokan tudják ezt most. Óvatosnak kell lennünk, hogy ne legyenek áldozatok. Ami a vidéket illeti, a vezeték nélküli programunk. Mi úgy gondoljuk, hogy néha a legjobb megoldás. És ha megnézzük a fix hálózatokat, gondolom, hogy egyeteknek velem, hogy gazdaságilag nem tartható ez a megoldás. Az eredmény nem csak az, hát nem csak egy lehetőség, nem csak egy eszköz áll rendelkezésre, több lehetőség is van, úgymond. Tehát nem csak a fix hálózat, nem csak az üvegszálas rendszerek, nem csak a műholdas rendszerek, vannak több opció van. Mi úgy gondoljuk, és garantálni kell, hogy az állampolgárok a vidéki területeken nem maradjanak le. Minden európai digitális kell legyen, ez az én szólás, mondásom. Legyen vidéken élő, fogyatékkal élő, minél kevesebb fixálózat, annál jobb. Tehát a vezeték nélkül is, vezeték nélkül rendszer legjobb. A lehető legjobb technológiát használjuk minden helyzetben, és tudatában kell lenni annak, hogy ezek azok a területek, ahol állami támogatás használható, és a struktúrális alapok, éppen ezért a szélesávú programoknál felülvizsgáltuk az állami támogatási rendszereket, és tisztában vagyunk ezzel, <clears throat> benne voltam ebben. Ami a hálózat semlegességét illeti, ez lenyűgöző is, én megismétlem önmagam. A hálózat semlegességről, a nyitottságról beszéltünk először is, Világosan kell definiálnunk. Különben más bolygóról érkezőkként fogunk egymással kommunikálni. Én az USA egész más esetben van, az USA modellje az az USA-nak megfelel, de nincs olyan verseny az USA-ban, mint nálunk. Hála. Ö- a jó Istennek itt nálunk. Van verseny bőven el az európai kontinensen, a fogyasztó választási lehetősége forog kockán. Én ezzel foglalkozom. Komparatív, nyitott megoldás az kötelező feladat, és garantálni kell a fogyasztók választását. Következetesnek kell lenni, vagy követjük a fogyasztói választ, oktatási lehetőség kérdését. Persze ez nem egy ingyen ebéd, a nyitottság és hálózat semlegesség nem azt jelenti, hogy nem kell kifizetni a számlát. Nem tudom, hogy mi az, amire nincsen valami fizetni való, mindenre benyújtják a számlát. A frekvencia javaslat figyelembe veszi ezt, a Telekom csomag. Tehát én buta lennék, ha nem lennék tisztában azzal, hogy ez nagyon fontos az önök számára és számunkra is, hiszen közösen alkottuk ki ezt a dílt. Végül is a bizottság átvette azokat a módosítókat, és most a mi ügyünk ez. Amúgy a csomagunkban világosan hivatkozunk érthető fogalmazzuk még ezt a kérdést. Ami a rádiózást, televíziózást illeti, szerintem sok lehetőséggel bír az internet is, és ezt felismerjük a frekvencia, és elismerjük frekvencia politikánkkal. Ha vannak kételjeik, mondják el, hogy hol. Az ön testbeszéde nem arról győz meg, hogy ön egyetért velem. De én mindig azt mondom, ha kétséges az ön számára, mondja el, hogy hol, miért, és akkor legalább tisztában leszek ezzel. Szerzői jogok. Mi azt kérdeztetem, hogy mi az a szenárió, amelyet támogatok. Én azt a szenáriót, amelyet támogatom, ahol az írók, a szerkesztők, a kiadók, a művészek és a felhasználók, fogyasztók figyelembe vevődnek művészekről, kiadókról, szerkesztőkről, alkotókról beszélve. Nos, ők megérdemlik azt, hogy javadalmazásban részesüljenek, méghozzá elfogadható javadalmazásban. És mert zenéről beszél. Tehát jó lenne, ha jobban érezni magad, mint mostanáig. Ami a zenei ö, művek letölthetőségét illeti. Na most, ami a digitális és piacot illeti, már említettem büszkék lehetünk arra, hogy ez működik. A digitális definíció, nos hát ez nem annyira nehéz, azt mondani, hogy ez digitális belső piac, de ami a letöltést illeti, ugye illegális. És úgy gondolom, politikusként, de azt hiszem, hogy önök szemére is egyértelmű, ha tudják, hogy valami illegális, akkor fel kell lépni ellenem. Persze, <clears throat> vita kezdődik, most akkor kalózkodást támadjuk meg? De nem gondolják, hogy ezzel megtették a munkájukat. A rendszer érdekében a rendszerre kell összpontosítani. Megkérdezik, hogy milyen forgatókönyvet választanék. Van egy olyan forgatókönyv, egy olyan szenárió, hogy két oldalról van szó. De ezt figyelembe kell venni. Például a szerzők számára nagyon fontos megfelelő jutalmazást garantálni a szerzőknek. Így számíthatunk a következő kreatív cselekvésükre. Különben elveszítjük őket, ha nem javadalmazok őket. Máshol mennek majd dolgozni, amiért többet kapnak. De kevésbé élvezik. Hát meg mi se szeretnénk, ha máshol foglalkoznának, és nem a művészetükkel. Azzal tisztában vagyunk a bizottságban, és Michel Barnier, és jó magam, Michel az első számú érintett, de és néha ez negatív pont, néha pozitív. A digitális program az a hozin horizontális házi feladat lista. Mind a 27 eh, tagállam elkötelezte magát. Most nem arról, hogy nincs kedvem, vagy megváltoztatom a véleményemet. Valóban ez forog kockán, mielőbb fel kell lépni, és ami a letöltéseket, illetve az illegális letöltéseket. Egy olyan ember, aki eléggé mm, aktívan részt vesz ebben az egész kérdésben, nem a közszolgálati és lábon belül, egy illető elmondta, hogy egy generációt veszítünk el mert az ilyen fajta tevékenységgel szoktak hozzá. Nem érzik azt, hogy ez egy illegális tevékenység, amit folytatnak. Nem érzékelik ezt. Majdnem befejeztem az eltanulás és a digitális uh, írásbeliség. Igen, ez a digitális program része. És uh, egyetértek, ha a hallgató, a tanuló, a fiatalok hozzáférnek az anyaghoz, de a tanár nem megfelelő szintű, hát akkor elszalasszunk lehetőségeket. A digitális készségek nagyon fontosak. A nemzeti hatáskörbe is tartozó kérdésről van szó. Minden tanács cson összeülnek a szakminiszterek, és ez a kérdés napirendre kerül. Mielőtt fel kell lépni, és amúgy lenyűgöző. Meglátogattam egy iskolát, ez egy szegény iskola volt, egy szegény városrészben, szegény területen, és meg volt a megfelelő felszerelés, és úgymond képzettek voltak, fel voltak szereve, kiváló tanárok voltak, nagyon szenvedélyes tanárok voltak, elkötelezett tanárok, és később a látogatás után megmutatták, hogy a a szülők, nagyszülők járnak az iskolába, mert a gyerekeik tanították őket, és ez egy nagyszerű dolog. Közülük néhányan már olyan szinten voltak, hogy kis üzleti tevékenységet kezdtek már el folytatni, és akkor azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni fogunk. Ez nagyon is ösztönöz engem, ezzel vagyok szenvedélyes ettől, az élménytől, és szeretnénk önökkel együtt végrehajtani. Köszönöm szépen! Elnök asszony, a mikrofont ismét nem használja, sajnos nem halljuk. Uh, Az embereknek figyelembe kell venni, amit mondtunk, és Kama Évet asszony testbeszédét láttam, és Fehájen asszony testbeszédét. Nem azért van, mert nem hiszünk önnek. Óvatosnak kell lenni, ugye? És jobb óvatosnak lenni, mint hogy lehengereljenek olyan dolgok, amiket nem tudunk megoldani. Nagyon szépen köszönöm. Legkésőbb jövőre találkozunk és Madlen igazgató úrat megkérem, hogy januárban esetleg küldjön technikai asszisztens az ülésünkre, és mutassa be a technikai megoldásokat, amiből kiderülhet, hogy nem fogják figyelmen kívül hagyni a kultúrás aspektust. Köszönöm, Nelly. He should, he should listen. Yeah, but he is a very good seller as well. Nagyon jó eladó. Remélem, hogy összejönnek önök. Köszönöm szépen. Goodbye! Come now to the point nine. pont következik, még azért maradnak egy néhányan. Az aktív időskor európai éve. Na hajrá! Jó, rendben van. Elnök asszony. Hát igen. Öregszünk. Lehet, hogy rajtam már látszik, hogy öregszem, így lettem a jelentéstevő. Születésnapom van, szombaton 47 éves leszek, és sokan úgy gondolják, hogy egy férfi esetében ez már tisztes kor, de igyekszem ezen a küszöbön is túllépni. Elnök asszony, az aktív időskor a generációkon átnyúló szolidaritás elősegítése egy rendkívül fontos téma, ez lesz a 2012-es európai év, ami engem illetén igyekszem Kastler úr segítségére lenni. Ő nem különösebben idős, inkább fiatal embernek mondanám, de igyekszik tanulni, és szerintem neki még nincs ősz haja sem ellentétben velem. Egy első megbeszélése sor került már vele, egy problémával találkoztunk, ez a büdzsé. Hogy nincs erre büdzsé. Nyilvánvalóan nem kell ehhez olyan nagyon sok pénz, de hogyha a témát már kézbe vesszük, akkor valamiféle rendezvényt mégiscsak kéne tartani, mert különben ezek a téma évek jelentőségüket vesztik. Kastler úr egyébként erre felhívja a figyelmet, én kész vagyok ezt támogatni. Egy néhány jól látható rendezvényt mégiscsak kéne csinálni, ahol ez a téma szóba kerül, hiszen rendkívül aktuális a téma. Hogyha a legutóbbi vitát megnézzük, a nyugdíj korhatár megemeléséről egyes országokban, szóba kerül az is, hogy bizonyos információkat nem kapunk meg, és ezt végig kell gondolni. Sokan nyugdíjba vonulnak, ami azt jelenti, hogy adott ismeretek, adott know-how eltűnik, Figyelni kellene arra, hogy a meglévő tudást továbbítsuk a későbbi generációknak. Ezeket az ért... értékes dolgokat nem veszíthetjük el, amit hordoznak az emberek. Nagyon fontos még a korosodással együtt, hogy megfelelő méltósággal történhessen a folyamat. Egy elkommercializálódott társadalomban azonban ez nem éppen könnyű. Mindig újra és újra azt halljuk, jó, a belső piac az a lényeg, aki aktív a belső piacon, az számít, a többi pedig nem is annyira fontos, és szükség esetén vagy legrosszabb esetben ahol megnézik, hogy mire költsék a pénzüket, óvodára költik, abba mennek a befektetések, de az idősek otthonában már nem annyira, hiszen nem annyira számítanak, nem olyan produktívak, termelékenyebb a társadalom szempontjából. Viszont ezt nem tehetjük meg, minden egyes ember méltósága számít, ezt akarjuk a véleményünkkel kifejteni a korosodás, az idősödés az egy értékes folyamat, mert az ember hosszú életéhez vezet, és a szellemi, illetőleg testi frissességet, élénkséget meg akarjuk őrizni a lehető legtovább, a hosszú élet során is. Ez egyébként külön jelentőséget nyer az élethosszig tartott tanulás összefüggésében, a tanulás, a képzés hozzátartozik. Volt ezzel kapcsolatban egy szeminárium is, a sport témája is felmerült, a test és a lélek egészségének összhangja is felmerült. Nem szabad akadályozni a tanulást az idősödésnek. Az idősebb ember is tud tanulni, ezt kell tudatosítani az önkéntes tevékenység szerepe az időskorban egy másik téma, hiszen idősebb emberek szívesen és mm, lesznek önkéntesek, nem kell ennek feltétlenül kereskedelmi értéket kölcsönözni, nem kell számot mögéje írni, ha valaki önkéntesként dolgozik, de minden területen szükség van önkéntesekre. Szerintem az elismerés is kellő ösztönzést jelenthet arra, pénz nélkül is, hogy az emberek dolgozzanak, az idősebb emberek dolgozzanak. Ezek az információk fontosak, így lehet továbbadni a know-how-t, az ismereteket. Nem tudom más társadalmakban mi a helyzet, de Finnországban rég voltam gyerek, de azért emlékszem, hogy hétvégén elmentem sportolni, idősebb emberek segítettek minket, ők jöttek ki hétvégén, ők stoppolták az időt, amikor futottam, tehát ilyen önkéntes tevékenységet végeztek. Ha ma kimegyek a sportpályára, ezt már nem látom ennyire. A mai emberek, akik az ifjúsági szervezetekben önkéntesen dolgoznak, a sportpályákon, ahogy az imént említettem, azok megkérdezik előtte, hogy mibe kerül ez nekem, mennyit fizetnek nekem, elég érdekes a dolog és azt gondolom, hogy az értékes munka az önkéntesek szempontjából nagyon fontos. Nem feltétlenül pénzről beszélnek, csak az önkéntes tevékenység komoly haszonnal járhat, az információ továbbítás pedig a társadalom számára nagy haszon. Ami a technológia körülményeket illeti, folyamatos fejlődés van, az új technológiák használata idősebbek számára is lehetséges. A lifelong learning, az élethosszígtartó tanulás feltétlenül szükséges. Az élethosszígtartó tanulásból profitálniuk kell az idősebbeknek. Minden polgárnak lehetővé kell tennie az élet, tenni az élethosszígtartó tanulás, hogy részt vessen a technológiai fejlődésben, és ennek érdekében a legjobb gyakorlatok cseréje szükséges. Jó, tudom, nem kívánok sokáig maradni már a tagok a szakbizottsági ülésem későre jár lassan, de azért egy dolgot még engedjenek meg, hogy kihangsúlyozzak. Némi pénzre szükség van a témához is. A szolidaritás, a generációk közötti szolidaritás a téma, erre is szánni kell egy kis pénzt, ehhez viszont rendezvényekre van szükség képzésre van szükség, oktatásra van szükség, továbbképzésre van szükség az idősebbek érdekében, hiszen az idősek testi és szellemi egészsége az, ami fontos ennek érdekében az önkéntes tevékenységre hívjuk fel a figyelmet, és a második pont pedig a lifelong learning, az élethosszig tartó tanulás, hogy a technológiák részeseivé válhassanak az idősödő emberek is. Ezt kell lehetővé tenni a, tagállam, tenni a tagállamokban. Elnök asszony, kész vagyok válaszolni a kérdésekre. Most itt befejezem is, várom jó ötleteiket is. Köszönöm, Hannó. Voltál, látom a fodrásznál voltál, hogy egy kicsit fiatalabbnak nézzél ki. Nem hallottad a viccet, mert nem volt rajtad a fejhallgató. Anyway, Shilders asszony, Shilders asszony. Köszönöm, elnök asszony. A, most Olga Szedanova, a szocialista árnyékeletestővő véleményét mondom el, aki nem tudott itt lenni. Ebben a kérdésben én is aktivizáltam magam, és azt gondolom, hogy az elmúlt tíz évben ez nagyon fontos prioritás lesz. Európa öregszik, és már régóta beszélünk ezekről. Az európai polgárok átlag életkora egyre nő, a születési ráta viszont csökken Európa szerte, mégpedig nem kis mértékben. Néhány érdekes Eurostat adany. 2012-től az EU aktív lakossága erőteljesen csökken majd. A 60 éves fölötti ö, populáció két millióval nő évente, és valószínűleg 120 millió 60 év fölötti lesz 2020-ban. A, ö, és 8 évvel nő a várható életkor is. Nagyon fontos az, hogy az alapvető jogok kartájának 25-ös cikke kimondja az, hogy az Európai Unió tudatában van annak, hogy nő az öregek aránya, viszont méltó életet kell biztosítani számukra, hogy a szociális, gazdaság és kulturális életben is részt vehessenek. Egy másik cikk a szolidaritás, az öregekkel való szolidaritást nevezi fő, egyik fő célként, aztán megnevezik a szolidaritást a társadalmon belül is. Az idősebbek részét képezik a munkaerőpiacnak. De nagyon fontos az, hogy a családi, baráti, szomszédi körben, a civil társadalomban milyen fontos értéket jelentenek, hiszen példát mutathatnak. Az adatok alapján azt láthatjuk, hogy a hogy a, az 50 évesek felettiek 6%-a családi körben él, és ilyen szempontból kéne az aktív öregedést támogatnánk, tehát családi körben maradjanak azok, akik idősödnek. Nos, azt gondolom, hogy ez nem csak az öregek potenciáját növeli, hanem az őket korlátozó gátakat is megszünteti a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáadás. Nem mindig egyszerű ugyanez a gondot új technológiákkal. Az 55-60 évesek közötti a foglalkoztatási aránya 37-ről eh, 43 százalékra emelkedett. A Lisszaboni stratégia egyik célkitűzés ez, de a diszkrimináció és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nagyon fontos. Az öregedésnek természetesen nemi vonzata is van. A ö, eh, idős nők és férfiak közül sokan élnek szegénységben, ezt még nem tudtuk megoldani. Nagyon fontos a finanszírozás kérdése. Ez alapvetően tagállami hatáskör, de a megszorítások időszakában korlátozottak a lehetőségek. Az egészségügyi és jóléti szolgáltatásokra ez komoly hatással van. A bizottságnak koordinátor szerepet kell vállalnia, és a stratégia kommunikációjában ezt különösen hangsúlyozni kell. Fontos tehát, hogy a bizottság aktív szerepet vállaljon az öregek életminőségének javításában. A régióknak is van feladata természetesen. Azt gondolom, hogy az aktív öregedés éve ezzel tehet valamit hozzá a dologhoz. Köszönöm. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a Kulturális Szakbizottság nem ennek a jelentésnek a fő bizottsága, mi csak kulturális aspektusokkal tudunk hozzájárulni ehhez. Éppen ez a javaslatainkkal egy kicsit visszafogottnak kell lenni. A foglalkoztatási szakbizottsága koordinátora ennek a területnek, tehát a lifelong learning, az élethosszig tartó tanulás. Utolsó, a következő, Boris, és utána Kelly. Köszönöm szépen. Tudatosítanunk kell a lehető leggyorsabban, hogy mi is öregszünk. Ha megnézzük a demográfiai tendenciákat Európában, nagyon fontos az egyetemek kérdése az idős emberek számára a úgy gondolom, hogy aki látott ilyen szenyor egyetemeket, az tudja, hogy ezek nagyon fontosak. Ezen a területen is ki kéne cserélni a legjobb gyakorlatokat, ami pedig a szakmai tevékenységet illeti a nyugdíjkor fölött. Vannak, akik még dolgozni szeretnének, és a nyugdíjkor után, és ez egy tudatos választás. Nyilvánvaló, hogy ezen a területen sokat veszítünk, hogyha az európai szociális alappal nem élünk. Harmadszor pedig, ami a nagy elkötelezettséget illeti az önkéntes munkában. Budapestről szeretnék példát mondani. Ott vannak a nagy termálvizes fürdők a spák Budapesten, és aki valaha járt ott, az pontosan tudja, hogy több száz éve vannak ezek a gyógyfürdők, gyógyfürdők de a vendégek 80-90 százaléka 16 óráig 50 év fölötti, vagy annál is idősebb. Ez azt jelenti, hogy idős korban is lehet jól élni, akkor, hogyha ez a hagyomány egyszer kialakul. Köszönöm szépen, Kelly úr. Mikrofon nélküli hozzászólás? Nem halljuk a hozzászólót. I shall be brief, because... Köszönöm, rövidre fogom. Az előzőm szólók gyakorlatilag meg mindenre, mindenről szóltak öregedéssel kapcsolatban. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy kár, na, hogy ilyen olyan éveket szentelünk egy-egy témának, aktív öregedésnek, de nincs ehhez. Ehhez kapcsolható költségvetési sor. Jó lenne, ha kicsit gyakorlatilasabbak lennénk. Néhány kértést, amit elhangzott, mindenképpen támogatnunk kell. Például a tanulás lehetőségre biztosítása az öregeknek, időseknek. A 60 évesek felett 60 éveseknél idősebbek között sokan vannak olyanok, akik írás tudatlanok, pedig mindenképpen jó lenne számukra, hasznos lenne számukra, hogyha, hogyha képezni tudnák magukat, és flexibilisek az időbeosztásokban is. Például az átmeneti nyugdíjazás is nagyon fontos téma de hát előbb-utóbb meg kell teremteni az ehhez kapcsolódó költségvetési sort. Köszönöm szépen. Én magam is szeretnék ösztönzést adni a kollégáknak, mint a Balkánon folyó munkában újra megalapíthattam, senior service-re szükség van. Mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy adott emberek, akik nyugdíjkorúak, és készek arra, hogy a társadalom rendelkezésére bocsássák a tudásukat, a munkájukat, Mindenek előtt olyan országokban, ahol szükség van rájuk, de Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban ők mindenkinek örülnek, aki kész arra, hogy elmenjen oda, és ezt az új szágot, új országot felépítse. Gondolok a keleti országokra is, Ukrajna, Azerbajdzsán, stb. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy valaki szenyorként dolgozzon. Hányan vannak, akik nyugdíj kor fölött már nem szorulnak rá annyira a pénzre, mert van jó nyugdíjuk. Az Európai Bizottság nem annyira figyelt erre eddig. Talán mi is megtehetnénk azt, hogy mi magunk hozzájárulunk ahhoz, hogy ez a dolog jól alakuljon, és jobban figyeljenek erre. A bizottság jelen van, fel szeretném hívni a figyelmüket, hogy ez az első vita, majd ha lesz dokumentum, akkor szóljanak hozzá. Itt egy ilyen tényfeltáró misszióban vagyunk most, és köszönöm egyelőre ennyi. Parancsoljon új stílusban, új frizurával. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm a megjegyzését. Örülök, hogy észrevette, hogy fotásznál jártam igyekszik az ember fiatalosnak kinézni. De röviden szeretnék az árnyék jelentéstevő asszonyhoz is szólni. Ugye az a helyzet, hogy nagyon kevesen vannak jelen, nem tudok a többiek frizúja, frizúrájáról szólni, csak ö, dicsérném a jelentés, annyi jelentéstevő asszony frizuráját is. Elnök asszony, ami a vitát illeti Kessler úra. Kessler úr és Van Nistelrooy úr még egy kiegészítő címet kívánnak szolidaritás a generációk között és aktív öregedés. Nyilván ez rendben van, de talán kicsit hosszú ez a cím. Tehát egy kicsit rövidebb, talán szerintem az átfogóbb. De persze még erről lehet beszélni. Valóban a kultúrára és a képzésre kellene koncentrálnunk. Kassler úr, ugye megnézte az aktív keresőképes kort, a demográfiai változásokat, Nos hát szerintem nekünk a saját területünkre kellene összpontosítani, a képzésre, de ami elhangzott, szerintem nagyon jó nyitó gondolatsor, és ezt be fogom építeni, és szerintem ezzel igazságot szolgáltatunk fiataloknak, időseknek. December másodikán Takula kolléga jelentés tervezetét megvitatjuk, és azt követően januárban folytatódik a szokásos eljárás. Decemberben hivatalos jelentés készül. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik itt vannak. Tudom, hogy késő, csütörtök délután késő van. Ma még a bizottság irodalmi díjkiosztóján is jelen leszek. Én is csak csak holnap tudok utazni. Én még kibírnám itt. De most tízes. A koordinátorok döntésének jóváhagyása, gondolom senkinek sincs ellenvetése. Elfogadtuk. 11-es napi rendi pont. Egyéb. Szerintem senkinek nincs mondani valója. Jó, ezt is kipipálhatjuk. 12-es pont. Következő időpont december 1 15 óra, december 2-a délelőtt. Egyéb óhaj-sóhaj köszönöm szépen a tolmácsoknak, köszönöm, hogy nagyon sok gyors hozzászólást is letolmácsoltak. Köszönöm szépen, hogy elviselték az angolomat és franciámat. Mindenkinek nagyon jó ad haza a válaszok kerületbe, és sok sikert, amikor találkozunk a polgáraikkal.